Az elnök. Hölgyeim és uraim, bizonyal tájékozottak arról a súlyos esetről, mely előadódott az imént. Papasztamkosz képviselőtársunk egy orvosi szempontból súlyos rohamot kapott. Jelen pillanatban nem tudom megmondani, mi a végső diagnózis, ám az biztos, hogy komoly a dolog. Azok a képviselőtársaim, akik ápolásba vették először képviselőtársunkat, azoknak köszönet. Császtanak, Filip Zsiven és Darakumi volt az a három képviselőtársunk, aki először oda siettek, és csodálatos és spontán módon első segélyt nyújtottak. Remélem, hogy valóban segítségre voltak papasztamkos úrnak, aki reméljük felgyógyul majd. Papasztamkos úr most kórházban van már, meg kell mondjam még egyszer, hogy nem tudok semmit mondani a diagnózisról, mihelyest a kórháztól értesítést kapunk, azt azonnal közöljük önökkel, hogy milyen, annyira súlyos a helyzet. Persze a megfelelő diszkréciós szabályok betartása mellett. Hadd mondjam el még egyszer, hogy Papasztamkusz úr állapota nagyon súlyos. Hölgyeim és uraim, Papasztamkusz úr családját tájékoztattam, felesége útban van Strasbourgba. Több képviselőtársam nagyon helyesen utalt arra, hogy el kell gondolkoznunk a szavazás mikéntjéről ebben a házban. Hölgyeim és uraim, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a ilyen tömegű szavazást ilyen formában a plenárisra nem tudjuk beengedni, nem tudjuk ezt a jövőben így megszervezni. Ezt a jelentést vissza is utasítottam, mert túlzott mértékű volumennek tartottam. Nagyon sok módosítót igyekeztek a szakbizottságban hát, redukálni, és gyakorlatilag minden frakció úgy jele, azt jelezte, hogy szeretné megtartani a szavazást. Egyik képviselőtársa ma reggel ugyanakkor kérte a szavazás elnapolását, ezt a plenáris elutasította ezt a javaslatot. Így mondom, el kell gondolkoznunk mindannyiunknak arról, anélkül, hogy valakit mondjuk vádolnánk, vagy, vagy, vagy bírálnánk, meg kell találnunk az útját annak, hogy elkerüljük azt, hogy órákon át szavazgassunk itt, miközben őszintén szólva, az, a végén már nem is tudjuk, hogy miről szavaztunk az elején. Egyszerűen elveszítjük az áttekintést az egész óriási szöveg felett. Ezért az elnökök értekezletét és az elnökséggel kell gondolkozzon egy jobb módszertan felől, hát le kell vonnunk a következtetéseket, el kell gondolkoznunk e felől. Azt hiszem mindannyiuk nevében mondhatom, hogy azok, akiket, akik egyrészt ö, azt reméljük és kérjük attól, akitől kérhetjük és akitől remélhetjük, hogy Papasztankosz úr mielőbb meggyógyuljon, talpra álljon és visszatérjen körünkbe. Ezzel szerettem volna zárni.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 súlyos helyzet, mindenki a legjobbat kívánja Papasztamkosz úrnak. Schulz úr ön azt mondotta, hogy többen kérték a szavazás elnapolását. Tehát kifejtenék, hogy akkor most mi fog történni? És olyan képviselőtársak kérték ezt, akik itt voltak, vagy a felelős kollégák. Ezt is meg kéne vizsgálni. Frau McGuinness. McGuinness asszony. Köszönöm, elnök úr. Valóban mindannyian papasztamkosz gondolunk, ám válasszuk szét az ügyeket, mert Schulz úr arról is beszélt, hogyan szervezzük meg munkánkat. Szeretném megvédeni az Agri Szakbizottság munkamódszerét, és azt is leszögezném, igen, meg kell vizsgáljuk, hogyan szervezzük a munkánkat. A parlament elnöke éppen az imént mondotta, hogy olyan dolgokról szavazunk, amiről nem is igazán tudunk, nem tudjuk áttekinteni. És legyünk őszinték, a magam nevében mondom, a, nem lehet egy héten át 24 órán dolgoztatni a titkárságot és a munkatársakat is. Ez történik itt. Túl nagy nyomást gyakorol ránk a jelentések súlya és e, volumene. Fogadjuk el Schulz úr véleményét, talán néhányan leülhetnénk, végiggondolhatnánk, hogyan tudnánk jobban dolgozni a, a puszta mennyisége annak az anyagnak és szöveganyagnak, amivel dolgoznunk kell, nem kezelhető így hatékonyan. Az Agri Szakbizottság csodákat művelt, hogy hogy 8000 módosítót valamiképpen leszűkítsen egy, egy valamiképpen egy, egy kohézív dokumentumba. Tehát szavazni kell valahogy, ez fontos, a szakbizottság úgy döntött, hogy lehetővé teszi a szavazást. Ha azonban ezen változtatni akarunk, azt meg kell vitassuk. Lehet, hogy ez válság kell ehhez, amin úgy érzem, hogy mindannyian átmentünk, ahhoz, hogy megváltoztassuk munkamódszerünket, éljünk ezzel a lehetőséggel, beszéljük meg a dolgokat. Tisztelt kollégák, kedves barátok! Rengetegen jelentkeztek szólásra, ebben a tragikus helyzetben a ház elnöke másokhoz hasonlóan és a az orvosi szolgálat tagjai is rögtön itt voltak, és megpróbáltak segíteni a képviselőktől, a munkatársakon át, és mindenki, aki ebben a tragikus helyzetben közreműködött, szeretnék köszönetet mondani. Most azonban nem nincs itt az ideje annak, hogy a plenáris ülésen, akkor, amikor még nem tudjuk, hogy ebből a, ez az esemény hogyan fog zárulni, és nem elemezzük, szerintem nem most van az ideje annak, hogy folytassuk ezt a vitát. A ház elnöke is elmondta, és ezt komolyan is gondolta. Itt voltunk, és az okok, a következmények mindenféleképpen nyugodtan kerüljenek megfontolásra, ezeket végig kell gondolni, és éppen ezért azt kérem, hogy egyelőre ezt a vitát ne folytassuk le, hagyjunk egy kis időt, és ezt az elnök úr maga is megígérte, hogy elemezni fogja a helyzetet, levonja a következtetéseket, és folyamatosan mindenkit tájékoztat majd a továbbiakról. Éppen ezért azt kérem, hogy most a vitát ebben a kérdésben ne folytassuk. Ha valaki ehhez mindenféleképpen ragaszkodik, akkor természetesen megadom a szót, de tekintettel a helyzet súlyosságára, kényességére most ne kezdjük meg ennek elemzését, hanem hagyjunk magunknak egy kis távolságot. Azon kívül, hogy a legjobbakat kívánjuk Papasztámkosz barátunknak. Will noch jemand das... Kíván-e még valaki szólni? Enkel úr. Ja, Herr Präsident, es ist äh, genau in der Linie von... Was Sie selbst... Elnök äh, úr, pontosan annak szemben szeretnék szólni, hogy ön is felszólalt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen incidens nem kínál alkalmat arra, hogy elemezzünk, vagy kitaláljuk azt, hogy ki, mikor, hol volt, és nem gondolom, hogy a jelen körülmények között áttérhetünk a napi rendünkre. Ami ma történt, az számos tényező eredménye, amelyek, ebben a, tény, amelyek ahhoz kötődnek ebben a parlamentben, hogy nem minden zajlik megfelelően. Nagyon sok minden nem történt helyesen, és úgy gondolom, hogy nem lehetne jobban megmutatni azt, hogy aggódunk kollégánk miatt, hogyha most ebben a pontban befejezzük a szavazást, annak érdekében, hogy ne kerüljünk ismételten egy olyan helyzetbe, hogy meg kell azt állap, megállapítsuk, hogy két és fél órán keresztül gombokat nyomogatunk. Azt kérem a tisztelt háztól, hogy most ebben a pillanatban, eb- ezen a héten, ezen körülmények között fejezzük be az ülést. Elnök, Inge kollega, úgy gondolom, hogy